szavazásra lehet javaslatot tenni. A Bulgáriával és Romániával kapcsolatos vitában a szóbeli választ igénylő kérdéseket több frakció kezdeményezte. Az NGL, az IFD frakciók és a, az ALDE frakció. A Jemenben és Bahrajnban kialakult helyzettel kapcsolatban helyzethez hozzáveszünk Szíriát és Egyiptomot is, valamint körünkben lesz majd a főképviselőasszony, a jemeni és bahraini, szíriai és egyiptomi helyzetről szóló vita után, és állásfoglalást fogunk elfogadni az októberi második Strasburgi plenárison. A vitát ma lefolytatjuk, a utána pedig meghallgatjuk a főképviselőasszonyt, de szavazni a következő plenáris ülésen Strasbourgban fogunk. Az egyperces felszólalások kapcsán el kell mondanom, hogy Ukrajna után kerítünk rájuk sort, és 22 óráig fog tartani a mai ülés. Csütörtökön, október 13-án Bose asszony jelentésével foglalkozunk, az Európai Központi Bank végrehajtó tanácsával kapcsolatos jelentéssel, és szavazás is lesz, módosítóknak itt nincs megjelölve határideje. Van-e bármilyen további megjegyzés a frakcióknak? Nincs, úgy látom. Úgyhogy akkor most a változások, vagy mégiscsak? Parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. A mai rendel kapcsolatban van egy mondandóm. elvileg Jemenről és a Bahreinről kialakult helyzetet vitatjuk majd meg, de ugye ezt kiterjesztettük ezt a témát Szíriára és Egyiptomra is. Nos, ezek ez egy nagyon fontos vita, mert ugye határozatokat kell hozni az Európai Unió fegyveres erői és a NATO fegyveres erői a régi rezsim még meglévő ö, elszigetelt tagjait továbbra is ölik és támadják, de az európai bombák továbbra is esnek ezekre a területekre, erről mindenképpen beszélnünk kell. azt hiszem nem csak láncsavívői vagyunk a NATO-nak és az USA-nak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig az Európai Néppárt egy, módos, egy javaslatáról beszéljünk. Egy határidő a témánk, a jemeni, a bahreini, szíriai és egyiptomi témában meddig lehet a módosítókat benyújtani, erről van szó. Az Európai Néppárt azt